Ladies and gentlemen, shall we get started? Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit. Fölmerül bennem az a kötői kérdés, hogy vajon az emberek miért döntenek úgy, hogy a leghátsó sorba ülnek, amikor nagyon sok üres szék van az első sorban, és szeretném megkérni a legújabban, legfrissebben érkezeteket, hogy kérem vonuljanak előre és foglalják el az első helyeket, máskülönben Eh, a közöttünk levő szakadék túlságosan szélesívű lesz. Nincs arra szükség, hogy ne lássuk egymást. Um, I'm glad to see such a... Örülök, hogy ilyen széles körű a részvétel ezen a késői órán, ma délután az utolsó napunkon, ami a karácsonyi szünet előtti parlamenti tevékenységeket illeti. A bizottságunk szervezte ezt a műhely foglalkozást a szakpolitikai osztály együttműködésével. A tárgy az unió kereskedelmi eszközeinek, TDI eszközeinek a modernizálása. I tell you that uh, this workshop is... Hogy mondjam el, hogy ez a műhely munka, a műhely eh, foglalkozás, ahogyan a többi is, eh, az interneten figyelhető, hallgatható, nézhető, úgyhogy globális közönségünk van. A, az elhangzott felszólalások pedig a web archívumban közlésre kerülnek majd. Nagyon átlátható parlament vagyunk e tekintetben. Hagy vezessem be a témát, és azt, hogy miért vagyunk itt. Három évvel ezelőtt, de biztos úr, megjelent itt ezen bizottság előtt, akkor került sor megerősítésére a parlamenti mandátum elején. Nos, már akkor közölte velünk, hogy szeretné javítani az unió jelenlegi kereskedelemvédelmi eszközeit, azonban rámutatott, hogy először át szeretné gondolni, át szeretné tekinteni, hogy az eszközeinket tovább lehet-e fejleszteni, idézem, amint a gazdasági válságból kilábaltunk idézet végén. Másrészt hozzátette, hogy ez az áttekintés, ez a, ez a felülvizsgálat, értékelés a, ö, abban a szempontból is elvégzendő, hogy a dohai fordulónak melyek a konzekvenciái. Az első megjegyzésem az az, hogy vajon ez a két előfeltétel, amelyet a biztos maga állított föl, megvalósult-e máig. Ezzel együtt a, biztos, a bizottság arra vállalkozott, hogy felülvizsgálja a TDI-ket. Úgy gondoljuk, hogy elég sokat dolgoztak ezen. Nyilvános egyeztetése került sor idén ősszel. Párhuzamosan ezzel a bizottság elég nagy dokumentumot, anyagot tett közzé az Európai Unió kereskedelem védelmi gyakorlatairól. Ez egy értékelési dokumentum volt. Ezen kívül jogalkotási javaslat kidolgozása is folyamatban van, és ez a következő néhány hónapban, talán két hónapon belül a parlamenthez is elkerül azt látjuk, hogy nagyon sok egymással össze nem nagyon fésülhető érdeket vesz figyelembe, exportőrök, importőrök, kiskereskedelmi láncok, és így tovább más érdekeket képviselnek. Az egyeztetés alapvetően azt az eredményt hozta, hogy mindenki támogatja összességében az átláthatóságot, az eredményekből az is világossá vált, ezek ugye nyilvánosak, hogy az érintettek szeretnének jobban részt venni, és jobban hozzájárulni a szövegezési folyamatok hozzájárásokhoz. Sokakat aggaszt a harmadik fél országok által bevezetett megtorló intézkedések köre. További javaslatokat is tettek az érintettek, például legyen jobb támogatása a KKV-k számára, legyen lehetőség a csaló gyakorlatokkal szembeni fellépéssel, a kettős árazási politikákkal kapcsolatban, illetve a nyersanyag export tilalmával kapcsolatban legyenek jobb meglépések, jobb lépések, legyenek világosabbak az eredet megjelölési rendszerek, ezen kívül a szakszervezetek képviselői megfogalmazták azt, hogy ők még szeretnének, szeretnek jobban részt venni az eljárásokban, de amennyire látom, ez a bizottság összefoglaló dokumentumában nem kapott helyet. Kérdéses persze, hogy a majdani javaslat mennyire tükrözi az érintettek álláspontját. Nagyon érdekes lesz az is, hogy a biztos mennyire lesz ambiciózus majd a javaslattal kapcsolatban. Akárhogy is van, a parlament arra következtetése jutott, hogy itt az ideje, hogy belépjünk ebbe a folyamatba, megírjuk a saját véleményünket, magasabb szintre emeljük azt, hogy számunkra mennyire fontos ez az ügy, és milyen mi is forog kockán. Fontos, hogy lassan a tényleges megfontolást is elkezdjük. Most pedig szeretném bemutatni önöknek eh, az előadóinkat, akik ilyen magas szintet képviselnek. Frank Hofmeister úr Balomon, eh, de Gost eh, úr, biztos úr kabinetjének vezető helyettese, az ő felelőssége többek között az EU TDI rendszereinek modernizálása, a bizottsági javaslat kezdeményezés célkitűzéseit fogja önök, köz, önök előtt ismertetni. Másik oldalamon a jogi szolgálatot képviselő előadónk ül a Heidelbergi Egyetem diplomájával a zsebében. Több egyetemen adott elő, többek között Hágában, Maastrichtban, Oxfordban és a Firenzei Európai Egyetemen harmadik vendégünk Dr. Fermost, aki a World Trade Institute professzora, nemzetközi kereskedelmi jogon, joggal és politikákkal kapcsolatban dolgozott New Yorkban és Brüsszelben 1985 óta a multinacionális export, exportőrök, importőrök szövetségét képviseli, illetve a vámeljárásokkal és a kereskedelmi védelmi intézkedésekkel kapcsolatban is szakértőnek számít, ugyanígy a dömping ellenes jog és gyakorlatok szakértője is. Jacques Bourgeois, a negyedik vendégünk az Európai Egyetemről, College of Europe képviseletében több alkalommal képviselt eh, ügyfeleket különböző vitarendezési eljárásokban és versenyjogi ügyekben, Burzsa úr a bizottság eh, egyik legfontosabb jogi tanácsadója és a külkereskedelmi ügyekben több éve vezeti a, az EU rendeleteinek eh, megvalósítását mind a illegális kereskedelmi gyakorlatok kapcsán, mind egyéb területeken. Először Hofmeister úrnak adnám meg a szót a bizottság képviseletében, öné a szó. Let's uh, say for 10 minutes. Mondjuk 10 percben. Professor Morera. Köszönöm szépen, professzor úr. Hölgyeim és uraim, arra kértek, hogy röviden számoljak be arról, hogy melyek a modernizációs tervezetünk céljai és indoklása, hogy kezdjem azzal, hogy reflektálok arra, amit az elnök úr megkérdezett, az az első két feltétel teljesülten. A válasz talán az, hogy hogy részben, igen, részben nem, igen is meg nem is. Amikor a biztos elfoglalta a funkció, ezt a beosztását, megbizatását, akkor nem tudtuk, hogy a doai forduló ilyen sokáig fog húzódni. Nyilvánvalóan kezdeményezéseket tettünk annak érdekében, hogy minél inkább, minél hamarabb gyümölcsözőre forduljon ez a tárgyalási folyamat, azonban jó néhány kérdésben Elakadt a folyamat, annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy a jövő év végi eh, bali forduló eh, néhány ügyben azért előrelépést hoz majd. Ami a gazdasági válságot illeti, egészen világos, hogy abból még nem láboltunk ki, de egyre több a zöld friss hajtás. Hogy mi azok annak, hogy ezzel most foglalkozzunk, amikor három év után nyilván látszik, hogy nem minden teljesült. Nos, a lényeg az az, hogy a saját eh, kereskedelemvédelmi eszközeink 1995 óta eh, működnek, az uruguayi forduló óta, és azóta a kereskedelmi környezet elég ütemes mértékben megváltozott. Jó néhány új témát eh, látunk, új kihívásokat, így például a kereskedelmi megtorló intézkedések kérdése fölmerül, ezen kívül azt látjuk, hogy a 2007-es zöld könyv kísérlet az eh, kudarcot vallott. Úgyhogy ideje volna újraindítani ezt a folyamatot, és eh, Barozó eh, biztos megkérte, kérésbe foglalta, hogy, hogy talán kezdjük el ezt a tevékenységet ismét. Ezért örülök, hogy a mai ülésnek a napirendjére került ez a kérdés, és a parlamentet tájékoztatni tudjuk ebben a meglehetősen bonyolult és technikai jellegű kérdésben. A jönök is tudják, sor került egy nyilvános egyeztetésre ez év április és július között. Ennek az eredményei október óta interneten is elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy a bizottság számára nagyon nagy érdekőséggel, érdek, nagyon nagy jelentőséggel bírnak azok a válaszok, amelyeket megkaptunk. A válaszok kétharmada az EU-n belüli termelők és azok szövetségeinek, egy része az importőrök szövetségeinek véleményét képviseli. Ezen kívül néhány köztestület és magánember is reagált. Nagyon nagy mennyiségű választ kaptunk, amely bizony inspirációt jelenthet, amivel kiegészíthetjük a bizottság saját tapasztalatát is, hiszen a bizottságnak azért idővel nagyon sok tapasztalata gyűlt össze a legfontosabb területek nyilván hét témaköré csoportosíthatóak, az átláthatóság, a kiszámíthatóság javítandó, ez az első. A második, a megtorló intézkedések elleni küzdelmet erősíteni kell. Szeretnénk megerősíteni a hatékonyságot és a végrehajtás kérdéseit, ez a hármas pont. A négyes pont az együttműködés kérdése az eszközök felhasználói, illetve a kutató-nyomozó csoportok között ez a negyedik pont, az ötödik pont az eh, felülvizsgálati gyakorlat. Mi van akkor, hogyha egy intézkedés eh, öt éven túl is a hatályban van még? Eh, ezen kívül azt látjuk, hogy idővel elég sok döntés született a különböző bírósági fórumokon, amelyek fényében valamilyen módon finomítanunk kell a szabályozást és egyúttal minősíteni kell ezeket a értékezési e, e, eredményeket, gyakorlatokat. Ezek közül csak néhányról beszélnék, így például az átláthatóság és a kiszámíthatóság kérdésében az az elképzelésünk, hogy egy úgynevezett shipping closed kellene bevezetni, ez azt jelenti, hogy még mielőtt egy intézkedést hatályba emelünk, be kell vezetni egy olyan időszakot, amikor a már úton lévő, már szállításban lévő tételekre ezt ne lehessen alkalmazni. Ez a szállítási klauzula, vagy szállítás alatt lévő termékek kivételezésével kapcsolatos rendelkezés legyen benne a szövegben. Ezzel kapcsolatban az álláspontok közelítettek, ezzel együtt mi gondoljuk, hogy ez egy fontos kérdés. Itt tudjuk a jövőben igazán erősíteni az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot a jövőre nézve. Másrészt elnök úr is tudja, hogy van jó néhány olyan technikai kérdés, ahol csak a szakértők rúgnak igazán labdába. Itt a nyilvános kommunikáció kapcsán arra gondoltunk, hogy ezt a fajta előzetes korábbi gyakorlatot valamiféle irányelvek, útmutatás formájában össze tudnánk foglalni annak érdekében, hogy a bizottság gyakorlata átláthatóbb legyen és világos legyen. Fontos, hogy az irányelvek meg Eh, fogalmazásában tükrözzük a nyilvánosságtól kapott eh, felvetéseket is, és egyáltalán ez a folyamat, ez állandó folyamattá váljon. Eh, és meg kell határozni a határidőt, hogy ezek az irányelvek mikorra kerüljenek meghatározásra. Ahogy említettem, a második cél az a megtorló intézkedésekkel elleni küzdelem megerősítése. Sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok esetben az érintett harmadik országok amelyekkel szemben a mi kereskedelmi intézkedéseink hatályban vannak, valamilyen módon visszacsapnak, vagy visszaütnek, megtorló intézkedéseket vezetnek hatályban, vagy a hazai piacon, vagy a nálunk érintett Európai Uniós szektorok ellen. Úgy gondoljuk, hogy itt nagyon fontos, hogy kemény, ugyanakkor tiszta, egyértelmű elvi alapokra épülő intézkedéseket kell bevezetnünk, gyakran ex officio intézkedésekről van szó, ahol ugye nincsen panasztétel, másrészt viszont szükség van olyan járásokra is, ahol a panaszosnak a személye nem kerül nyilvánosságra, és ne legyen olyan egyszerű a panasz benyújtó félnek az azonosítása és a megbüntetése. Ezen kívül szükség van a bizottság és az iparágak között is, hogyha ilyen ex officio ügy merül fel, akkor továbbra is az a helyzet, hogy az iparágnak kell szolgáltatnia a részletes adatokat. Úgyhogy gyakran kérjük azt, hogy egy adott iparág testületei eh, működjenek együtt velünk eh, az ex officio eh, eljárásokban. Ezen kívül fölmerült a hatékonyság és a jogérvényesítés kérdése. Itt vannak az úgynevezett VTO pluszok. Ezek olyan európai jogi rendelkezések, amelyek nem a VTO-ból nemzetközi kereskedelmi szervezettel kötött megállapodásokból kerülnek levezetésre, amikor azt látjuk, hogy valamiféle dömpingre kerül sor, akkor az illeték összege mindig az alacsonyabb összeggel kapcsolatban kerül meghatározásra. Úgy gondolom, hogy ezt a szobát lehet finomítani illetve meg lehet azt is tenni, hogy nagyon komoly helyzetekben ne ezt alkalmazzuk, ahol csalást e, vagy a szabályok elkerülését, vagy súlyos, nagy, nagymértékű megdemegedett támogatást találunk, akkor nem ezeket a rendelkezéseket kell alkalmaznunk, hanem akkor a teljes illetéket ki lehet róni. És úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos szakpolitikai irány, Szeretnénk ezzel az eszközünk hatékonyságát erősíteni. Ami az együttműködést illeti, a kérdésekkel kapcsolatban majd a fölmerülnek, vagy hogyha ezek elhangzanak, akkor szívesen beszélek erről. Ami az optimalizálásról és a felülvizsgálati gyakorlatról szóló kérdést illeti, itt ugye bizonyos alapfeltételek nem érvényesültek, ezzel együtt volt olyan, hogy a felővizsgálatot követően az illetékek megfizetésére sor került. Itt az egyik kérdés az, hogy hogyan lehet felülvizsgálni az illetékeknek a szintjét, hogy lehet jobban, rugalmasabban figyelembe venni a pillanatnyi, a mindenkori gazdasági helyzetet. Elnök úr, az idén elfogyott, nem mennék bele a jogalkotási részletekbe, de kapok még két percet, nagyon szépen köszönöm. Ezzel együtt nem mennék bele a részletekbe. Jó néhány olyan döntés és határozat született, amelyet szeretnénk beépíteni a rendszerbe. Ezek főleg jogi kérdések, definíciós kérdések. Nem régiben a mintavételi ügyben is előreléptünk hasonló kérdések a modernizációs eljárás során egyértelműen föl fognak majd merülni, de ezek nem lesznek politikailag vitatott kérdések, egyszerűen csak e, úgymond ügyrendi kérdések lesznek, hogy rendben legyen minden. Örömmel veszek részt az itt vitában, hogyha e, a részevők bármelyike fölvet e, olyan kérdést, amely izgatja. A bizottságon pedig van egy olyan eljárásunk, amely ugye hatástanulmányok készítésével kapcsolatosan eh, kimondja, hogy ha a hatástanulmány véglegesítésre kerül, akkor meg lehet kezdeni a javaslat elfogadásának folyamatát. Úgy gondoljuk, hogy eh, jövő év elejére ebbe a szakaszba is jutunk. Úgyhogy ide a parlamentbe is, és a tanácshoz is el fogunk látogatni a jövő év elején, és reméljük, hogy az önök szakbizottságának a mandátuma alatt és az ön elnöksége alatt jelentős előrelépésekre kerül majd sor. A biztost mindenféleképpen az vonza leginkább, hogy egy nagyon pragmatikusan hajtsuk végre ezt a modernizálási gyakorlatot, és ebben köszönöm az ön támogatását is. Elnök, köszönöm szépen! a bizottsági álláspont bemutatását, amely ennek az eljárásnak az indoklását, a céljait és a következő lépéseit mutatta be. A következő szakértünk, ahogy említettem, eh, Erwin Fermusztról van szó. The University. Aki a eh, Berni World Trade Institute professzora képviselője. Én a magam részéről gyengébb szállakkal fűződöm ehhez az intézményhez, hiszen valaha a padjait koptattam, mint diák. Úgyhogy elég sok emlék fűz ehhez a városhoz és ehhez az intézethez. Öné a szó, ugyanennyi ideje van, ugyanannyi ideje van, mint az előző felszólalónak. Thank you, Professor Moria, for your kind... Köszönöm szépen ezt a kedves bevezetőt. Bizonyára tudják, hogy a World Trade Institute mm, munkássága kapcsán, tehát barcelonai a munkásságom kapcsán tudják azt is, hogy Belgiumban is praktizáltam, itt Brüsszelben is, kereskedelmi jogászként, és főként eh, exportokkal foglalkozok, és fontos tudni azt, hogy mi a hátterem, eh, főként export-import eh, területen dolgozok, EU um, antidömping esetekben. 10 percem van, és Hofmeister prezentációjában is láttam, hogy nem olyan sok ez a 10 perc, ezért az első, az, arra fog fókuszálni, amit az elmondott a bizottság, és 87 óta összehasonlító tanulmányokat végeztem a kereskedelmi védelmi eszközök tekintetében, nem csak az EU szempontjából, hanem az USA vagy Kanada szempontjából is, és az új felhasználókat, Kanadát, Mexikót, Kínát Tájföldöt is megvizsgáltuk, és ebből már kitűnik, hogy itt főként két rendszer van, az USA rendszere, és van az EU rendszer. És minden ország a világon, amelyek aktívan foglalkozik a kereskedelmi védelmi eszközzel, azok az EU rendszerét követték. Választottak, amikor létrehozták a rendszert, hogy az USA hogy az EU rendszerét követték, viszont akármilyen okból kifolyólag az EU rendszer mellett döntöttek. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert úgy vélem, hogy fontos rámutatni arra az itt levők számára, hogy az a tény, hogy ezek az országok az EU rendszerét követték, ez azt jelenti, hogy az EU rendszerét követik, és ez egy jó jel, például a WTO plusz szabályait, vagy legalábbis némelyikük ezt elfogadja. De vannak ennek, van ennek egy árnyék oldala is, ez javult, azonban még mindig nincsen megfelelő átláthatóság az EU-ban ebben a tekintetben. Az, hogy az EU-nak ez tetszik vagy sem, de mégiscsak egyfajta vezető szerepet tölt be, és ennek kihatása van azokra a javaslatokra, amiket most itt a bizottság javasolt, mert hogyha ezeket elfogadják, akkor százszerzalékig biztos vagyok abban, hogy ezeket más tagállamok is, más államok is követni fogják majd. Haladjunk gyorsan, mert nincsen igazából ö, sok időnk. Hét témát azonosított a bizottság. Az első a megnövekedett átláthatóság, és a bevezetőmből már hallhatták, hogy számomra ez a legfontosabb, mert szerintem ez az EU kereskedelmi védelmi eszközeinek egyik leggyengébb pontja. Az évek során javult a helyzet bizonyos mértékben, de van egy olyan pont, ami nagyon fontos, ez pedig az, hogy a TDI fókusza földrajzi mértékben elmozdult, és nagyon sokáig a célkitűzések szétterjedtek voltak az elmúlt évszázadokban. Azt láthattuk, hogy Japán, Korea, USA bizonyos mértékig volt ez, de tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a legnagyobb célja ennek az eszköznek Kína volt, illetve bizonyos mértékben Vietnám is. Ezek az országok nem piacgazdaságok, ez azért fontos, mert azok az országok ezen országok esetében a rendszer átlátható, mint a piac gazdasági országok esetében. Nem tudom, ismerik a részteket, de hogy néhány dolgot elmondjak. A nem gazdasági országok esetében itt egyfajta analóg módon alkalmazzák az árakat a gazdasági országokkal szemben. Néhány ország ad információkat, viszont az információ bizalmas, az azt jelenti, hogyha egy dömping eset van, és nem piacgazdasági országról van szó, akkor nem lehet tudni, hogy az exportőrök hogyan számolták ki az áraikat. Hogyha egy ilyenfajta rendszerrel kell szembenéznünk, amikor nincsen átláthatóság a kalkulációval kapcsolatban, akkor nagyon fontos megvizsgálni az eljárási aspektust az szertartóság szempontjából. Ezeket már a javaslatokban is kiemelték, például a teljes nyilvánosságra hozatal, ez egy jó elképzelés. És az, hogy itt egyfajta záradékhoz kötik, ez segíthet, azonban nem biztos, hogy sokat segít ez, mert ez nem fog sokat javítani a jelenlegi rendszerhez képest, hiszen hiszen ezek hamarabb a nyilvánosság jutottak, mint hogy végrehajtották volna ezt a fajta ezt a vámot. Hogyha és úgy gondolom, hogyha ez nyilvánosságra akkor azt is nyilvánosra kell hozni, hogyha nem mm, hajtanak végre vámokat. Gondolni kell arra is, hogy panaszt már benyújtottak, akkor kell ezt megtenni, nem akkor, amikor már az esetet beindították. Az USA-ban ez a példa nagyon ö, sok esetben az EU ö, az van, hogy általában a nyújtók hozzák ezt nyilvánosságra, de hogyha ők nem, akkor mások. Tehát a valóság az az, hogy kétfajta rendszer van, van a hivatalos rendszer, ahol bizalmasság van, amíg belenyújtják, el nem kezdődik a, maga a, a, az eljárás, és másik esetben pedig mindenki tud erről egyébként, és beszélhetünk arról is, hogyha benyújtanak egy kérelmet, akkor ennek alapján ezt nyilvánosságra kell hozni. A, az értékelési jelentés, amit a bizottság készít, ezt is az érdeket feleknek közreadhatják. Hasonló információkat lehet adni az érdekelt feleknek is az antidoping esetében. Jelenleg általában nem szokott sor kerülni. A második pont Úgy gondolom, hogy az um, dumping ellenes um, um, vizsgálat nem lehet uh, válasz az általagos megtolást való félelemre, hogyha az Európai Unió elmozdul egyik irányba, akkor valószínűleg a többi ország is ebbe az irányba fog elmozdulni. Vannak olyan országok, amelyek ezt teszik, például Peru is, egy ex officio nyomozást indítottak Kínát illetőleg de itt más a helyzet, mert ez egy fragmentált ipar, és az ex officio vizsgálatoknak a um, lényege az az volt korábban az antitömping eljárások kapcsán, hogy a fragmentált iparágnak találnak egy megoldást. A bizottság javaslat azonban ez, ezen túlmutat, nem is beszélnek ilyenfajta fragmentált iparakról, és úgy gondolom ezt a fajta megközelítést más országok is majd követik. Azt is láthattuk, hogy az elmúlt esetekben ez a fajta that substantiation is not disclosed to the interested parties. So then it will be said tehát a legutóbb esetben azt láthattuk, hogy ezek a fajta válaszlépések csak feltételeztek, és emiatt egyre inkább titokban tartják a panaszosok nevét. Az elmúlt tíz évben volt látható ez a fajta fellépés. A harmadik téma, ez a kereskedelmi eszközök hatékonysága és végrehajtása. Számos javaslat van ezzel kapcsolatban. Az ex officio vizsgálatok megkerülésére a vizsgálat, ez lehetséges igazolt esetekben. Viszont a másik fajta javaslat, amit az Európai Bizottság javasolt, az túlságosan nagy védelemhez vezethet, tehát nem szabad nagyobb mértékben védeni az iparágat, mint ahogy az szükséges. Viszont, hogyha nem alkalmazzák a vám szabályokat, a kevesebb vám szabályát, a, a akkor itt mindig figyelme kell venni az elhető tényeket, és itt eléggé mesterséges a konstrukció, és az exportálókat vezetik azáltal, hogyha nem alkalmazzák a um, kevesebb vám szabályát. Nagyon-nagyon gyorsan a felvizsgálati kérelemről ezek a szabályok, ezek a javaslatok első látásra jónak tűnnek, viszont minden érdekelt fél kérhet bármilyen esetben félidős felvizsgálatot, ez nem gyakran szokott megtörténni, de néha igen, és a bizottság valószínűleg a kettőt szeretné kombinálni, szerintem arra nincsen szükség. Utolsó pont, és Hofmeister úr is rámutatott erre, ez a vámok visszatérítése ez is elfogadható, és ezt is figyelembe kell venni. Itt abban is hagyom, és természetesen szívesen válaszolok kérdéseikre. Jó. Köszönöm szépen. Bozsá professzor e az Európa Kollégiumtól. Önnek adom meg a szót, köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, és itt most kikapcsolódott az előadó mikrofonja. Ahogyan a kollégám is kifejtette, itt ülünk egymás mellett, de nem mindig ugyanazt az oldalt védelmezzük. Úgyhogy én egy kicsit olyan vagyok most itt, mint egy ügyvéd. Megpróbálom védeni ma a bűnözőt, holnap pedig az áldozatot olyan helyzetekben is voltam már, amikor a, az illetékes iparágat próbáltam megvédeni, máskor pedig a hatóságokat. Hofmeister úr által említetteket nem fogom részletesen kielemezni, de vannak olyan pontok, amiket meg sem említett, és Romesz úr sem említette ezeket. Az első ilyen téma, a kivizsgálásoknak az elindítása. Az Európai Bizottság a különböző panaszokat magas elvárásokkal szemben vizsgálja, sokkal inkább, mint más kivizsgáló hatóságok. Ennek az az előnye, hogy az a kockázat korlátozódik, hogy a nyomozás vagy a vizsgálat végén azt mondja a bizottság, hogy végül is nincsen dömping, nincsen támogatás, állami támogatás vagy más jogsérelem. Ennek a hátránya az idő igényessége mellett, vagyis hogy a panaszt nagyon sokáig tart összeállítani, ennek a költsége. A bizottság egy tanácsadó céget kért fel, ez a BKP jelentés az iparvédelmi vagy kereskedelmi eszközöknek az értékeléséről és ennek a költsége 60-100 ezer euró között mozog, csak ennek a panasznak az előkészítése. Azután a vizsgálatnak a költségeit is hozzá kell ehhez adni, hölgyeim és uraim, és ebben az esetben még a felebezésnek a költsége eh, ezekben az esetekben ezek szerint szinte elviselhetetlenül magas, különösen a kis- és középvállalkozások számára. És ez az a pont, ahol a bizottság többet kell, hogy foglalkozzon ezzel a problémával, és ez akár oda is vezethet, hogy egy egyszerűsített kérdőívet adnak ki a kisvállalkozások számára. Ami az ellenintézkedéseket illeti, valóban ez valóban igaz, hogy hivatalból, hogyha elindítanak egy vizsgálatot, akkor ez nem biztos, hogy annyira hasznos, különösen, hogyha a hivatalból indított vizsgálat olyan problémával foglalkozik, amelyben az európai ipart egy, kettő, három vagy négy cég képviseli. Ilyenkor persze megpróbálják nem felfedni az exportáló ország számára, hogy az európai cégek, mely cégek igazából. Ez így gyakorlatilag haszontalan erőfeszítés, de az ellenintézkedések valódi problémát jelentenek, jelentős problémát. Volt egy olyan eset, amiben nekem is részem volt, amikor a potenciális panasztevő egy idő után azt mondta, hogy jó, én ezt feladom, nem folytatom, és aztán kiderült, hogy ez amiatt volt, hogy az exportőr ország ellenintézkedéseket tett, ez általános probléma. Az is elképzelhető, hogy a bizottság nem tudja végig titokban tartani az érintett európai cégek kilétét, de ez egy nagyon erős jelzés az exportáló ország felé, és úgy gondolom, hogy a bizottságot e tekintetben támogatás illeti meg. A másik az alacsonyabb tarifa szabálya, vagyis ez egy indokolt vámtarifa, a VTO Plus keretében ezt el kell fogadni és fenntartani. Ugyanakkor az, hogy ez valóban kell, hogy vonatkozzon a e, megkerülés elleni, illetve abszorció elleni vámokra, ezt e, én kicsit nehezen tudom elfogadni, mert a megkerülés és az abszorpció olyan cégekhez kapcsolódik, amelyek gyakorlatilag megpróbálják megkerülni a szabályokat. Nem tudom, hogy indokolta, hogy ők élvezzék ezeknek a szabályoknak az előnyét. Ami az állami támogatást illeti, ebben az esetben kell -e alkalmazni ezt a szabályt. Ez egy másik kormánynak az intézkedése, a dömping pedig egy külföldi cégnek az intézkedése. És úgy gondolom, hogy indokolt ezt a kettőt megkülönböztetni az alacsonyabb vámtarifa alkalmazása tekintetében, ami a végrehajtást illeti, illetve a szabályok érvényesítését. Eléggé különös helyzetben vagyunk a hatékonyság és a végrehajtás tekintetében hiszen egy olyan rendszerünk van, amelyben a bizottságnak szüksége van az együttműködésre, és a, az esetek kivizsgálására az importőrök és az EU iparág védelmében. És mik a szankciók? Nulla. Gyakorlatilag semmiféle szankció nincsen. Valóban persze áll rendelkezésre bizonyíték, és a szabály megkerülés az abszorció esetében lehet, hogy még lerövidül ez az eljárás, és aztán további vámokhoz vezet ez, de igazából ezek nem igazi szankciók. És hogyha összevetjük ezt a helyzetet az EU versenyszabályok alkalmazásával, akkor azt látjuk, hogy az EU-s versenyszabályok szankciókat is előírnak, büntető intézkedéseket a nem együttműködés esetére. Nem tudjuk azt elképzelni, azt a lehetőséget, hogy hasonló szankciókat vessünk ki az együttműködés hiánya esetében ezen a területen is. Miért olyan nagy az eltérés a versenyszabályok és a kereskedelem védelmi szabályok között. A másik érvem az átláthatósághoz és az előrejelezhetőséghez kapcsolódik. Ezen a ponton egyetértek Demaszt kollégámmal, illetve a bizottsági javaslatokkal, hogy iránymutatásokat kell életbe léptetni bizonyos témákban, és a felülvizsgálati, illetve a lejárati felülvizsgálatok tekintetében is. Ugyanakkor, és itt most jogászi minőségemben szólok, igazából nem látom azt, hogy a bizottság hogyan tudna elfogadni a közösségi európai érdekkel kapcsolatos iránymutatások tekintetében, különösen tudván azt, hogy új rendszer alkalmazását kezdjük meg, ahogyan azt a Lisszaboni szerződés hatásköri kiosztása meghatározza. Gondolkodjunk el azon, hogy mi az unió érdeke. Az unió érdeke azt jelenti, hogy valamilyen dömping bizonyítékot, vagy állami támogatás bizonyítékot találtak, vagy ped, illetve ehhez kiegészítésképpen az érdeksérelemre is találtak bizonyítékot? Az európai érdek azt jelenti, hogy ettől eltekintünk, és úgy döntünk, hogy nem lesznek intézkedések. Ez vajon, hölgyeim és uraim, összhangban van-e azzal, amit delegációs korlátokként határoz meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290-es cikke egy terület leglényegesebb területeit jogszabályalkotási aktusokra kell bízni, ahol nincsen hatásköri kiosztás? Kötelezővé kell tenni a jogszabályalkotó számára, hogy határozza meg azokat az összetevőket, amelyeket, vagy tényezőket, amelyeket a bizottságnak komitológiai eljárásban figyelembe kell vennie, amikor az Európai Unió érdekét kívánja figyelembe venni. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet. Szerettem volna röviden szólni és megfelelni az időkorlátoknak, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Hot and sharp. Igen, nagyon célra mutató volt ez az előadás, és rövid is, és kezdjük meg az eszmecserét a legfontosabb érdekeltek részvételével. Ez a szokásos eljárásunk legalábbis az én elnöklésem alatt, úgyhogy hallgassuk meg a Business Europe véleményét a vállalkozások szövetségének képviseletében, tehát itt van Szervet Gürün asszony, aki a kereskedelem politikai munkacsoport lelnöke, meg is adom önnek a szót néhány perc erejéig, mondjuk, hogy legyen öt perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy a Business europe lehetőséget adtak, hogy most felszólaljon a kereskedelmi védelmi eszközök reformjával kapcsolatosan. Ez a felülvizsgálat célja az, hogy versenyképes iparágakat hozzon létre, és ez a WTO minden tagja számára fontos. Ezek nem protekcionalista eszközök, hogy megvédjék a nem versenyképes vállalkozásokat, és nem restruktúrálást jelent, ellenkezőleg pontosan a nyílt kereskedelmi viszonyok világában és a komplex kereskedelmi folyamatok világában az a méltánytalan kereskedelem ellen védekezni kell. A TDI az egyetlen legitim módja az érdekvédelmek kizárásának a dömpinggel szemben, és ezeknek a felhasználása és létezése jelenti azt, hogy fent tudjuk tartani a jog alapelveit. A WTO megállapodás is erre vonatkozik, és ezek nem protekcionista eszközök, amelyek túlmennek a WTO megállapodás rendelkezésein, például az alacsonyabb tarifa szabálya, illetve az érdekek elemzése európai szinten. Tehát az EU unilaterálisan többet ad, mint amire a többoldalú megállapodások kötelezik. A Business Europe meggyőződése, hogy a kiegyensúlyozott TDI eszközt nem szabad tovább gyengíteni a harmonizáció nyomán, különösen olyan időszakban, amikor nem látunk előre lépést egyéb területeken. Az EUTDI rendszerének színvonalas alkalmazása ellenére még vannak lehetőségek a javításra bizonyos területeken. Ebben az összefüggésben úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú olyan rendelkezéseket bevezetni a tdi n belül, amely a e, torzításokra e, ad választ a nyersanyagokkal kapcsolatosan. Ehhez kapcsolódóan úgy gondoljuk, hogy a torzított hozzáférés a versenytársaknak a méltánytalan előnyt ad, például kettős árazás vagy exportvámok esetében, és a strukturális kérdés, és ezért a dömping ellenes intézkedéseket életben kell tartani az időközi felülvizsgálatok összefüggésében. Ezt a szabályt alapanyagbeszerzési torzítások esetében nem szabad alkalmazni, sem pedig a szabálykerülés és az állami támogatás esetében. A három hetes határidőt is fontosnak tartjuk, ez az úgynevezett shipping clause, amiről eddig is szó volt. Ezzel csak azt segítenénk elő, hogy több szállítmány lesz, amikor bizonytalan a szabályok alkalmazása, és ez a dömpinget még károsabbá teszi. Aggályosnak tartjuk azt a tendenciát, hogy az erőforrásokat a kereskedelmi védelem területén visszavágják. Nyilván ezeket meg kell tenni most a jelen gazdasági helyzetben, de az kereskedelem védelmi eszközöket fontos prioritásként kell kezelni. A jelenlegi gazdasági helyzetben és a WTO DDA tárgyalások megakadásával az egyoldalú, nem kiegyensúlyozott EU döntések kockázatosak az EU iparágai számára. A rövid távú érdek az, hogy jó áron lehessen eladni a termékeket, de a hosszú távú cél az, hogy mindig rendelkezésre álljanak ilyen termékek megfelelő áron, a bizottság reformjavaslatot nyújtott be, és ezt a kezdeményezést, hogy részletesebben megvizsgáljuk ezt a komplex kérdést, üdvözöljük. Nagyon fontosnak tartjuk az iparág számára a kereskedelmi védelmi eszközök alkalmazását. Köszönöm. unions. We tend to forget that unions. Köszönöm. Most pedig a szakszervezetek, hiszen ők is érintettek, ők is érdekeltek. Nagyon sokszor azonban ők jelentik a tisztességtelen gyakorlatok Eh, első számú áldozatát. Hallgassuk meg őket. Velünk van Tom Jenkins, aki az etik eh, főtitkárának eh, vezető tanácsadója. Öné a szó 5 percben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Először is, hogy mondjam el, hogy nagyon nagy mértékben egyetértünk szociális partnereinkkel, és nem fogjuk elismételni azt, amit ők elmondtak. Három gyors felvetésre kerítenék sort. Az egyik a kereskedelem védelme és az iparpolitika közötti koherencia kérdése. Úgy gondolom, hogy erről, ezzel nem foglalkozhatunk anélkül, hogy áttekintenénk Európa iparpolitikája, hogy alakul. E pillanatban Európának nincs iparpolitikája. Úgyhogy az a minimum, hogy Európa nem más, mint a globális falu bolondja, hiszen nincs iparpolitikánk, jól lehet az ipar és a kereskedelem nagyon fontos. Itt nem protekcionizmusra beszélünk, hanem a kiegyenlített pályáról, az esélyegyenlőségről, tisztességes versenyről. Úgy gondoljuk, hogy a teljes értéklánc mentén tisztességes munkára, tisztességes munkakörményekre van szükség, és nem lehet dömping sem gazdasági, sem környezetvédelmi, sem egyéb szempontból ennek kapcsán szeretném megköszönni ennek úr önnek, hogy a bevezetőjében említette, hogy a szakszervezetek is benyújtották álláspontjukat ezen kérdésben konkrétan. Hofmeister úr említette azt, hogy a bizottság nem követte igazán ezt az álláspontot, nem nagyon vette figyelembe, hiszen az összefoglalásokban sem szerepel. Nos, én vagyok az egyetlen olyan személy, aki valóban az európai gazdaság jelentős részét képviseli, és csak azért, mert mi egy választ fogalmaztunk meg, a lobbisták pedig 300-at, ezt nem hiszem, hogy, ez nem hiszem, hogy azt jelenti, hogy a mi álláspontokat nem kellene figyelembe venni. Ön volt olyan kedves is említette, hogy a szakszervezetek számára lehetőség van a panaszok benyújtására. E pillanatban azonban nem egészen így áll a helyzet. A független tanácsadók jelentése tavaly februárban még a bizottság tevékenységének megkezdése előtt készült az jelentés, azt javasolták, hogy a szakszervezetek kapjanak jogot arra, hogy kezdeményezzenek panaszeljárásokat, ugyanúgy, ahogy a munkaadók és maga a bizottság is hivatalból megteheti ezt. Nos, legalább két módja van ennek. Egy pillanatban Ausztráliában és az Egyesült Államokban a szakszervezetek közvetlenül panaszt tehetnek, Új-Zélandon és Dél-Afrikában a szakszervezetek eh, az ágazati képviselőkkel és a munkadókkal együtt működve közös eh, panaszt nyújthatnak be. Nyilván nekünk könnyebb lenne, ha az elsőt fogadnánk el, azonban készen lennénk arra is, azt kell mondjam, hogy talán a, a szociális párbeszédre vonalkozó bizottságokon keresztül néhány igaz, iparágban ilyenek léteznek, megjelenhessénk a megfelelő üléseken. Egyébként az nem nagyon zavar bennünket, hogy mondjuk a kínaiak megtorolják a tevékenységünket, hiszen ők megtorolják a tevékenységünket, mielőtt bármit tennénk abban az országban. Azonban úgy gondolom, hogy bizonyos panaszok kapcsán nagyon fontos lenne, ha részt vehetnénk ez fontos. Talán kevesebbet használtam, mint 5 percet, de azért megköszönöm, mm, és nem beszélnék többet. Önök köszönöm szépen, természetesen a vita nyitott, mások számára is. Nyilván a saját szakbizottságom tagjait is bíztatnám arra, hogy kommentáljanak, nézzék el nekem ezt a részrehajtást, a e tekintetben nincsen esélyegyenlőség ezen a pályán egy kicsit leét a pálya a szakbizottsági tagok felé. Az első felszólalási igény Francisca Keller kap szót. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen az összes felszólalónak és érdekeltnek, hogy bemutatták az álláspontjukat. Szeretnék néhány kérdést felvetni és említeni néhány további, amelyek ugyan korábban is beszéltünk. Nyilván az átláthatóság mindig olyan kérdés, amit mindenki támogat, azonban ez két időkar lehet egyrészt szép, hogyha az átláthatóságot javítjuk, másrészt eh, ez egyúttal eh, ugye azoknak a cégeknek az előnyét is eh, erősíti ez, akik globális értékláncokban vesznek részt. Ami a hatékonyságot és a végrehajtást illeti, szeretnénk, hogyha az ideiglenes intézkedések időben, eh, tehát időbeli hatája rövidebb lenne, hiszen a 9 hónap meglehetősen hosszú idő. És ahogyan Kína esetében is látjuk, eh, ez egy túlságosan hosszú idő. Eh, az Egyesült Államok esetében ők ugye rövidebb határidőket is szabhatnak. Nem hiszem, hogy kockáztatnánk sokat azzal, ha mi is bevezetnénk rövidebbet. Ami az alacsonyabb vámtételre eh, vonatkozó szabályt illeti, nem tudom, hogy nekünk miért kell ezt folytatni, ha más országok nem dozik meg ugyanezt. Akár társ, szociális, akár eh, környezetvédelmi, akár más eh, szempontokból. Figyelmeztetni szeretnék, felhívnak a figyelmet arra is, hogy az EU iparába, az EU gazdaságába foglaljuk be azokat is definíciószerűen, akik az EU-n kívül folytatnak EU cégként tevékenységet. Fontos, hogy az EU tulajdonban lévő leányvállalatokra is vonatkozanak ezek a szabályok, vagy őket is figyelembe vannak. Azonban olyan további kérdések is, amelyeket eh, a bizottsági javaslat nagy évben elkerül. Ezekről szeretnék beszélni. Egyrészt a kis és középvállalkozók eljárásainak egyszerűsítése fontos lenne. Továbbá, és természetesen ez a nagyobb kérdés, az a környezetvédelmi, környezeti és a szociális eh, dömping. Először is fontos, hogy a károkat eh, jobban és szélesebb körben fogalmazzuk meg, hogy figyelembe vegyük például az olyan globális hatásokat is, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás. Nyilván ennek jelentős gazdasági hatása van, és egyre láthatóbb, hogy bizonyos tevékenységi gyakorlatok milyen gazdasági hatásokat váltanak ki a globális klímaváltozáson keresztül is. Úgy gondolom, hogy Eh, szélesebb körben kell vizsgálni a fölmerülő károkat, és természetesen ezt abban az összefüggésben, hogy a támogatási eh, eh, elveket nyilván a WTO szintjén kell újra tárgyalni. Másrészt a hagyományos megközelítés, ugye a lényegi mértékű kár elszenvedésével kapcsolatban, itt a környezetvédelmi és a szociális hatásokon kívül nem, nem elég, ha csak a, szint, a üvegházhatású gázok kibocsátással kapcsolatos kérdéseket veszik figyelembe. Az Európai Parlament már bátorította a bizottságot arra, hogy a WTO-n belül ismertesse el azt, hogy a klímaváltozásra való kihatás ezeknek a gyakorlatoknak mennyire fontos, és itt is bátorítsa a modernizációs eljárást, folyamatot, hiszen ezt a fajta újonnan fölmerült kihívást is figyelembe kell venni. Az etük javaslatát támogatjuk, hogy a szakszervezetek is nyújthassak be panaszt. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a károk felmérésében azt is, hogy milyen tényleges és potenciális munkanélküliség, vagy legalábbis csökkenő foglalkoztatási mutatók következhetnek ezekből a gyakorlatokból. Ez mindenképpen szakszervezeti kompetencia is. Vannak olyan fontos kérdések, amelyeket nem lehet összefüggésbe hozni a most vitatott technikai jellegű részletekkel, és egy szélesebb körű politikai vita keretein belül kell ezekkel foglalkozni. És ez lenne az utolsó szavam tulajdonképpen, és nagyon nagy szeretettel várom a gondolataikat és a válaszaikat e, e tekintetben. I'm always prepared to give you more time, because... Jó lenne, hogyha több időnk lenne, mert el kell mondjam, hogy tényleg nagy értékelem az önök elkötelezettségét, illetve felkészültségét és komolyságát ebben a szakbizottságban. Következő hozzászólók mondom, hogy sajnos korlátozni kell a hozzászólók sok idejét, hiszen heten kértek szót a szakbizottságból, és még teret kell biztosítani másoknak is a vitához, ezért mindenki csak két percre kaphat szót, és az első áldozat uh, uh, Herbert Charles lesz. Helmut Scholz lesz. Megpróbálok rövid lenni. Bizonyára tudják, hogy hasonló irányba fogok indulni, mint Franciska Kela, és be kell valljam azt, hogy van egy kis problémám az egész megközelítéssel, mert hogyha látom itt a posztereket, akkor azt látom, hogy nem azzal a kihívással nézünk szembe, amiről ma beszélnünk kellene. Az utazási politika jelenleg a globalizált világ új válaszokat kíván meg tőlünk a nyersanyagok kérdése. Hogyan tudjuk elérni a szükséges nyersanyagokat a saját termelésünk számára, hogyan tudunk ezáltal termelni, ez is nagyon fontos. Ugye a kereskedelmi védelmi eszközöknek ezeket is tükrözniük kell. Ezért azt mondom, hogy komolyan meg kell vitatnunk azt a kérdést, hogy mit jelent a környezetvédelmi és szociális dömping. És azzal is szembe kell nézni, hogy bizonyos országok olyan dolgokkal kell versenyezni, amelyek még az elmúlt századból fakadnak, hozzá kell tennem azt, és ez egy kritikus megjegyzés a szakszoltak irányába is. Én megértem az ő kívánalmaikat, viszont meg kell azt is válaszolniuk, hogy különböző régiókban mik a termelésnek a felterjedés, csak azt látjuk, hogy mi a konkrét helyzet szakszervezetésként vagy munkavállalóként, látnunk kell ahhoz, hogy választ kell adnunk azokra a helyzetekre is, amelyek más munkavállalókat érintenek a világ más részén. Tehát a kereskedelmi védelmi eszközöknek a valóságot kell tükrözniük. És azt eh, szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy milyen fajta feltételeket kívánnak tenni annak érdekében, vagy szabni annak érdekében, hogy tükrözzék ezeket a valóságokat a globális válság kapcsán. Úgy gondolom, hogy a kereskedelmi védelmi eszközökbe bele kell vonni azt is, hogy hogyan tudunk osztozni a szellemi tulajdonokban, a fejlesztési politikákkal, például a Kínából származó napelemek esetében. Itt sokat vesztettünk, elnök megszakítja a felszólalót, a felszólaló folytatja, tehát a bizottságnak mindenképpen frissíteni kell a kereskedelmi védelmi eszközét 21. századra. Elnök Bere asszony következik az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a vendégeknek is ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Az egész kérdést a jelenlegi válság idejében kell ezt helyezni. Azt látjuk, hogy egy de egy deindustrializáció zajlik. És eh, a helyzet politikai szempontból sem ugyanaz, mint amikor elkezdte a bizottság a konzultációját. Mi lesz majd az átdolgozással? Modernizálják, modernizálják-e majd a, az irányelvet? A konzultációból az derült ki, hogy számos érintett mindenképpen hatékonynak tartja ezt, csak 25% nem volt a hatékonysága. Tehát a modernizáció az fontos. Nem szabad, hogy ezt úgy lássák, hogy ezáltal az eszközöket gyengíteni kívánják, mert így az egész rendszer széteshet, és már most is az E, most is Európában egy erős európai iparra van szükség. Kínára gondolva az Európai Unió Kínát igazságosabb kereskedelemre szólítja fel, és nem szabad, hogy úgy nézen ki, mint hogyha mi kevésbé lennénk éberek. Hogyan lehet átültetni ezeket az eszközöket, hogyan lehet igazságossá tenni ezeket az eszközöket, és ehhez kötődik ahol az is, hogy ezeket hogyan lehet könnyen megvalósíthatóvá tenni. A bizottságnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy gyorsan reagálhasson, akár pénzügyi eszközökkel is. Szeretnék még valamit mondani a hivatalból elrendelt eljárások esetében. Ezek hasznosak, kettős előnyel járnak. Először is um, a nehézkes panaszokat, illetve a drága panaszokat megelőzhetik, és a válaszlépések előfordulását korlátozhatják. Az átláthatósággal kapcsolatban sokat nem mondtak, az elnök közül megszakította a felszólalót. Még egy dolog lenne a rendelet átdolgozásával kapcsolatban. Miért nem aktualizálták ezt 95 óta? 95 óta 6 módosítás történt, viszont komplet átdolgozásra nem került sor. El tudták-e azt mondani, hogy a konzultációból fakadó intézkedések valóban ahhoz vezetnek el majd, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan fogják felhasználni? Milyen érdeke van az Európai Uniónak abban, hogy ez valóban megkövetkezzen? Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Franco Posta úr ismételte az EPP részéről. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm a hozzászólóknak, és három dolgot szeretnék kiemelni. A panaszok benyújtásának határideje, illetve az intézkedések közötti időszak háromszor hosszabb, Amerikában, mint Európában. Ezen kívül Európában 35%-kal többet, eh, Európában 35%-ot érnek el, míg ez az arány az USA-ban 135%. Én nem ellenzem a modernizációt a kereskedelmi védőeszközök esetében, nem szeretném, hogyha ezek tovább gyengülnének, és úgy gondolom, hogy az IPA és az a 95% osztozik ebben a nézetben. Azt is elmondták sokan, hogy nem szabad gyengíteni ezeket az eszközöket, főként a válság idején. Viszont a belső piac szempontjából fontos az, hogy az Európai Unió hiteles eszközökkel rendelkezzen, és hogy rábírhassa a partnereit arra, hogy hasonló rendszereket építsenek ki. Számos partner meg fog majd próbálni szabálytalanul a piacunkra kerülni, és ezért ügyelni kell arra, hogy a környezetvédelmi és munkájukat be lehessen tartani. Az Európai Uniónak meg kell magát védenie a helytelen gyakorlatokkal szemben, példa volt erre a fotovoltaika is. a, a vizsgálatok 15%-a a szubvenciókra vonatkozik, ezek nagyon nehéz vizsgálatok. Az USA-ban kétszer ennyi személyzettel dolgoznak a vizsgálatok során, főként a szubvencióellenes, dömpingellenes vizsgálatok során erre is reagálnunk kell. Hogyha, főként akkor, hogyha ezzel tízezer munkahelyet lehet megmenteni, úgy gondolom, hogy akkor a bizottságnak is több munkatársal kell dolgoznia. Utolsó pont. Miért is kell most modernizálni? És mire jutott a 2006-os reform kapcsán az Európai Bizottság, milyen fajta reformjavaslatok vannak? és hogyan kívánják a dömpingellenes módszereket sokkal hozzáférhetővé tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és nagyon fontosnak tartom ezt a vitát. Ugyanakkor azért hangsúlyoznám, hogy egy kicsit meglep, amiket hallok, hiszen az új reform koncepció bemutatása gyakorlatilag ellene mutat a korábbi kijelentéseknek, amelyeket de Gucht biztos tett. És most lengyelül szeretnék beszélni. Válság időszakban élünk, és valóban nem ez a legalkalmasabb pillanat arra, hogy a TDI-ket bevezessük és a bizottságnak olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek helyreállítják a piacot, a gazdaságot Európában, és az ipar működését, és új munkahelyeket teremtenek. A változások egyébként csak gyengítik a TDI rendszert, és e, megbontják az egyensúlyt az érdekek között, ami az átláthatóságot illeti. A bizottság azt javasolja, hogy a feleket megfelelő időben tájékoztatni kell az átmeneti vámokról. Ez az importőrök számára, az EU-s importőrök számára haték, hasznos lehet, de ez azt is jelentheti, hogy előtte felhalmozhatják a készleteket, és így megkerülhetik a szabályokat. Az ellenintézkedések kérdése nyilván további problémát jelent. Ezek olyan ellenintézkedések, amelyeket gyakorlatilag politikai okokból hoznak, vagyis egyféle megtorló intézkedésekről is beszélhetünk. Az intézkedés a, a bizottság hatóságból, hivatalból is indíthatna eljárást. A jelenlegi szabad, szabályok alapján is lehetséges ez már, de a bizottság ezt nem használja ki. A részvétel hiánya miatti szankciók lehetőségét eddig elutasították. Megvan tehát ennek az a megfelelő intézkedés alkalmazásának a lehetősége, és a lejárt intézkedések felülvizsgálata összekapcsolható más felülvizsgálatokkal, és ez a védelmi időszakot lerövidíti és így gyöngíti a TDI rendszert. Az alacsonyabb tarifa szabálya kapcsán nagyon nehéz lesz végrehajtani a gyakorlatban a bizottsági javaslatot, hiszen csak oda vezetne, hogy növekednek a vám mértékek, és nem ez a kívánatos eredmény. Végső soron ez a tagállamokat segítené, azokat, amelyek számára elsősorban az import érdek, akik import érdekeltek, és ez az iparág számára nem előnyös. Köszönöm szépen az SND nevében, Lukasz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Kevés az időnk, és nagyon sok kérdésemet már feltették kollégáim, nekem már csak nagyon rövid észrevételeim vannak. Ugye van ez a kérdés, ami mindig felmerül, és amivel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy bizonyos javaslatokat fontos megtennünk előzetes konzultáció nyomán, mert azért most ellentmondásos időket élünk, ellentmondás van a szokásos bizottsági politikák és az európai versenyképesség általános helyzetek között. A fogyasztói érdekek védelme nagyon lényeges, ezeket összhangba kell hozni az ipar érdekeivel, és ez az erőfeszítés gyakorlatilag oda vezetett, hogy a fogyasztói érdeket védjük, vagyis a legalacsonyabb árral kapcsolatos érdeket, és a többire nem figyelünk. És 95 eh, óta minden eh, ágazatra vonatkoznak ezek a szabályok. Hogyha például a 90%-os arányt megvizsgáljuk, ez a szakbizottság az elmúlt jogszabályalkotási időszakban az egyik főszereplője volt ennek a folyamatnak, hiszen a bizottság kiadott egy zöldkönyvet a TD-ikről, és ennek az alapja inkább a múlt volt. A globális versenyhez ez egyáltalán nem kapcsolódott, vagy a válság helyzethez, és most globális érdekelteket kell figyelembe vennünk a fejlődő országokban, akik különböző módon kapcsolódnak az európai termelési rendszerhez, ezért aggályos ez számunkra, és amikor a konzultációk felől elmozdulunk a konkrét javaslatok felé, akkor például a közösségi érdek meghatározása tekintetében rugalmasnak kell lennünk, vagy az antidömping intézkedések alkalmazásának gyorsasága. Itt legyünk egy kicsit szelektívebbek, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelően reagálni tudjunk még a folyamatok, az eljárások elkezdése előtt hogy ezt a kölcsönösséget biztosítani tudjuk, és megpróbáljuk megvédeni a kisvállalkozásainkat a megtorló intézkedésektől. További konzultációra van szükség, és úgy gondolom, hogy az a gondolkodásmód, amit a bizottság eddig követett, igazából nem felel meg Európa valóságának. A leg nagyobb aggály a liberalizáció, és hogy hozzáférést biztosítunk az európai piacokhoz harmadik országbeli cégeknek. De a saját érdekeinket is védenünk kellene. Az elnök 14 perc múlva be kell zárnunk ezt az ülést, illetve 40 perc múlva, Úgyhogy 10 percük van a részvevőknek, hogy rövid észrevételekkel éljenek, illetve kérdéseket tegyenek fel. Well, the gentleman from the Italian representation, yes. Az olasz képviseletről az úriember nagyon röviden kérem, hogy szóljon, másfél percben maximum. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon szükséges, hogy a td ket reform alá vegyük? Nem, ez az EU számára nem lényeges. Én nagyra értékelem a demokratikus megközelítést, amit az Európai Bizottság elfogadott. Másképpen jár el most, mint a korábbiakban, amikor Mandelson 2006-ban gyakorlatilag lebontotta ezeket az eszközöket. Olaszország próbálta blokkolni ezt a folyamatot. A nyilvános konzultáció eredménye egyértelmű. Egy, először is a TDI-k legnagyobb része a gyártókat védi. A felhasználók többsége amellett van, hogy megerősítsük a jogszabályokat. Harmadszor ezek nem protekcionista eszközök, hanem az egyetlen eszköz arra, hogy a méltánytalan versennyel szemben fellépjünk. Az erősebb TDI szabályozás az EU számára nagyobb hatáskört ad, nagyobb hatalmat az FTA és egyéb tárgyalások során. Válságban élünk, ezt mindenki tudja, és a mi javaslatunk az, hogy erősebb és hatékonyabb legyen a TDI jogszabályok sora, az alacsonyabb tarifa szabály nélkül, a közösségi érdek szabálya nélkül és szabály, szavazás nélkül olyan rendszerre van szükség, mint az Egyesült Államoknál vagy a harmadik országoknál. Ezeket az, alkalm, ezeket az intézkedéseket automatikusan alkalmazni kell. A TDI technikai szakmai kérdés nem kell túlpolitizálni. Hogyha hatékony jogszabályokra van szükség, amely tényleg ta- támogatja az iparágat, akkor azonnal uh, Vietnámnak, Kínának piacgazdasági státuszt kell adnunk. Nincsen olyan rendelkezés, ami az EU-t vagy WTO tagokat 2016 után erre kötelezni. Olaszország erőteljes lépéseket tesz annak érdekében, hogy Európa iparának felélesztését támogassa, és ebben a TD megerősítése is szerepet kap, nem pedig a gyengítése. Szeretnénk elfogad, elkerülni a bizottság trükkjeit és rövidítéseit, és sajnos a nevét is szeretném kérni a jegyzőkönyv céljára. Amadeo Téti az olasz kormány képviseletében. Thank you very much. Eurocommerce. Köszönöm szépen, Moreira professzor. Az Eurocommerce-et képviselem, az Európai Szövetséget, amely 6 millió céget képvisel nagykereskedelem, kiskereskedelem és nemzetközi kereskedelem területén, és nem gondolom, hogy a mi szempontunkat a Business Europe előadta volna, úgyhogy gyorsan szeretnék én is elmondani néhány dolgot, tudom, hogy kevés az idő. Ami itt fontos ebben a gyakorlatban, és ezt nem is ismétlem el, és nem akarom elismételni a 2007-es helyzetet, ennek nem szabad még egyszer kialakulnia, amikor a gyártóipar az Európai Unióban szembe helyezkedett az importőrökkel, és a kihívás most az véleményünk szerint, hogy megoldást találjunk, amely konstruktívan összeegyezteti a különböző álláspontokat, importőrök, gyártók álláspontjait az EU-n belül, és beszédet szeretnénk indítani ebben az irányban, jobban, mint öt évvel ezelőtt, vagy hatékonyabban. A legfontosabb témák, mivel az antidömping a gyártók érdekeit szolgálja, és az importők érdekeit sérti, előreláthatóságra van szükség, és ennek a kompromisszumnak létre kell jönnie az ágazatok között, tehát legyen egy ilyen shipment close átláthatóságra van szükség, és iránymutatásokra a közösségi érdekkel kapcsolatosan, amikor a gyártók kereskedelemvédelmi akciókat akarnak, intézkedéseket, akkor nem jó elképzelésnek tartjuk a hivatalból indított vizsgálatokat, és korábban is hasznosak voltak ezek az eszközök, a jövőben is hasznosak lesznek, és a jövőben mi rendelkezésre állunk, hogyha meghallgatásban ki akarják kérni a véleményünket. Köszönöm szépen. Thank you, Professor Moreira. Köszönöm szépen, professzor úr, René Franz Szóten vagyok, az Európai Vegyipar képviseletében. Először is egy megjegyzést szeretnék tenni. A mi iparágunk kiegyensúlyozottnak tartja a jelenlegi rendszert. Egy olyan iparágról beszélünk, ami több mint 140 milliárd eurónyi vegyi ipari terméket exportál. Egy ilyen nagy iparág számára nagyon fontos a kiegyensúlyozottság, ami az antidömpinget illeti. Ezt nem használhatjuk protekcionista célokra. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy nagy a torzulás. Ezt az alapanyagokra vonatkozó exportkorlátozások, vámok okozzák, és ezek a gyakorlatok, amelyek torzulást okoznak, ezekre az FTA tárgyalásokban nem fordítanak figyelmet, vagy a WTO-ban, nem eléggé a GSP rendeletben, az új GSP rendeletben, ezért eh, ezt szükségesnek tartjuk, vagyis, hogy eh, legyen eh, az antidömping rendeletben valamilyen olyan rendelkezés bármilyen formában, amelyből kiderül, hogy korrektív intézkedésre van szükség, amikor piasztorzító gyakorlattal találkozunk a nyersanyagok területén. Aztán ami a szociális és környezeti dömpinget illeti, ellen volnék arra, hogy a TDI-be ezeket bevegyük. Kiegyensúlyozott szabályozásra van szükség az EU-n belül, és nem szabad megpróbálni megoldani az olyan problémákat, amelyeket a bizottság gyakorlata okoz a határon alkalmazott korrektív intézkedések kapcsán, a szociális vagy környezeti dömping összefüggésében, vagy a kibocsátás kereskedelmi rendszer összefüggésében. So also put, uh... További kérdés. Én is szeretnék akkor a bizottság felé kérdéseket föltenni. Először is az a két feltétel, amelyet a Degolt biztos úr említett, azok ugye nem teljesültek továbbra is azon gondolkozom, hogy vajon miért döntött úgy a bizottság, hogy ezt a kezdeményezést mégiscsak eh, elindítja most. Másrészt a bizottsági dokumentum azt a benyomást kelti, hogy eh, az a célja ennek a eh, rendszernek, hogy szelektivitást, rugalmasságot biztosítson mind a kettő idézőjelben. Kérdésem nem félnek attól, hogy a bizottságot megvádolják azzal, hogy valamiféle rejtett mozgatórugója van ennek a törekvésnek. Ez a megfelelő pillanat a jelenlegi körülmények között, ugye a válságról beszélek, hogy ahelyett, hogy annak adnánk jelét, hogy rugalmasságot szeretnénk biztosítani a TDI rendszer számára, ehhez képest ennek a megerősítéséért küzdünk. A meglévő TDI intézkedések keményítését eh, akarjuk elérni. Nem régiben olvastam egy eh, ausztráliai cikket, két hétre ezelőtt a címe, Ausztrália ellenes rendszerének erősítése. Ezen intézkedések között szerepel olyan nemzetközi eh, kereskedelmi jogorvoslati tanácsadó poszt létrehozása, aki segíteni a KKV-knek abban, hogy a dömping ellenes ügyekben a KKV intézkedéseket, vizsgálatokat indíthassanak. Nos, nem olyan ötlet ez, amit nekünk is kellene követni? egy olyan eszközt esetleg nem kellene összehoznunk, amely a rendelkezésére áll az Európai Uniós KKV-knek jelen pillanatban a meglévő rendszerekhez nem tudnak folyamodni, hiszen azok olyan drágák, hogy megen, nem engedhetik meg maguknak, hogy ezt az adatot választják. Másrészt a bizottságon belülről olyan súgásokat kapunk időnként, hogy a bizottság dömpingellenes ellenes és tédei eh, témájú forrásai már most is nem, még már most sem elegendőek, egyre nagyobb a eh, munkaterhelés, és a források nem kísérdik a, fel, a feladatok eh, növekedését és a kereslet növekedését. Nos, nézzük meg, hogy mit csinálnak az ausztrálok két hétes cikkhez. A kormány jelentős mértékben növelni fogja azt a forrást, és azt a, a szakértői állományt, amely a dömpingellenes adminisztrációt működteti. A mostani költekezési szinthez képest 24 millió, 24,4 millió ausztrál dollárt szánnak erre az elkövetkező években. Én úgy gondolom, hogy erre reagálnunk kellene nekünk is, azzal, hogy gyorsan és keményen tudjunk reagálni. Illetve a cikk azt taglalja, hogy fontos, hogy az, az ausztrál cégek támogatást kapjanak a dömpingellenes ügyek kezelésében idézett vége. Nem gondolja azt a bizottság, hogy, hogy inkább ilyen vonalak mentén kellene nekünk is elmozdulni, hiszen senki nem tudta igazándiból világosan elmagyarázni, hogy pontosan mi is az értelme a mostani próbálkozásnak. És ezzel megadnám a szót fordított sorrendben a vendégeinknek, és végül természetesen a bizottságnak is, hiszen bizonyos értelemben éppenséggel a bizottság teljesítményét értékeljük. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon rövid leszek. Először is mondom, hogy különbséget kell tennünk ezen vita között egyfelől, amely a meglévő szabályok babrálásával foglalkozik, másrészt pedig meg kell különböztetnünk az olyan új szabályok létrehozását, amelyek eredményeként feljel rohannánk a VTO szabályok rendszerének. Én azt hiszem, hogy nem kellene egy előzetes ajánlatot tennünk a tényleges genfi tárgyalásokat megelőzően. A második felvetésem az az, elnök úr, hogy a bizottság javaslatában azt hiszem, hogy jogosan használom ezt a kifejezést, van néhány rugalmassági lehetőség is, amelyről javaslat születik, azonban ezek nem egyoldalúak. Van, ha van rugalmasság az egyik oldalon, akkor kell, hogy a másik oldalon is legyen. Csak ampasszal megjegyezném például, hogy ez az úgynevezett shipping klauzula, amely arra vonatkozik, hogy a már szállításon lévő árokra ne vonatkozzon a bevezetett rendelkezés. Nos, ezt nem nagyon értem. Ezek a szerencsétlen exportőrök most azzal szembesülnek, hogy ideiglenes kötelezettségeik támadnak, amelyek teljesen váratlanul merülnek fel, hölgyeim és uraim. Mondjuk 9 hónappal ezelőtt megkezdődtek ugye az egyeztetések a különböző rendelkezések bevezetésével kapcsolatban, nem mondhatja egyetlen exportőr vagy importőr sem azt, hogy ó, hát én nem tudtam erről. Ezt nem lehet komolyan venni. Másrészt nyilvánvaló, hogy kétségtelenül vannak új kihívások, ezekben az időkben olyanok, amelyek a múltban nem léteztek. Ugyanakkor a kérdés az, hogy a meglévő szabályozás képes-e ezekkel a kívásokkal elbánni, kezelni őket. Eddig semmit nem hallottam például a beszállítói láncról, az ellátási láncról. Jól lehet, ez több dokumentumban szerepelt. De szükség van-e valójában a szabályok megváltoztatására annak érdekében, hogy a, ezt, hogy a szállítási lánc, vagy az ellátási lánc problémáit megoldjuk? Nincs olyan meglévő szabály, amely, amely képes ezt a helyzetet megfelelően megoldani? Arra szeretnék egyszerűen rámutatni, hogy, hogy ugye a kérdés az, hogy mi a termék eredete, forrása, ennyi. Köszönöm, elnök úr. Mindjárt. Köszönöm szépen. Erwin Fermos, úr megadnám meg a szót még egyszer. Köszönöm, elnök úr. Én is röviden fogok néhány kommentet megtenni. Először is csak Borzsák kollégám szavait visszhangozva azt mondanám, hogy teljesen egyetétek azzal, hogy nem, nemzetközi szinten el lehet fogadni WTO plusz szabályokat, ugye Európai Uniós eh, érdekek tekintében. Ehhez képest a WTO mínusz nem lehet megcsinálni, tehát nem lehet a WTO által meghatározott keretek szűkebb körben rendelkezéseket hozni. Tehát nem hozhatjuk a, a nem használjuk a TDI eszközöket arra a célra, hogy a szociális dömping vagy a, vagy a környezetfelmérő dömping ellen küzdjünk. Hogyha hogyha ez ellen akarunk küzdeni, arra más eszközt kell találni, és ez teljesen világos a BTO megállapodások szövegéből. Ezen kívül talán az etik képviselő javasolta, hogy talán a szakszervezeteknek is e, e, e, lehetőséget kell biztosítani, hogy panasz nyújtsanak be. Nos, talán az EU-s jog ezt nem engedi meg értetett módon, de már most is ez a helyzet nyugodtan benyújthatnak panaszt, ez semmi nem tiltja. De ez teljesen más dolog, mint környezetvédelmi vagy szociális dömping ellen föllépni. Negyedik pont, és csak öt van összesen, úgyhogy nem húzom tovább. Az kiviteli illetékekkel kapcsolatban több minden elhangzott, természetesen a jelenlegi szabályozásban is vannak már mechanizmusok, amelyek ezt a témát kezelik, és meggyőződésem, hogy a dömpingellenes küzdelem kontextus, kontextusában a bizottság hatékonyan föllép a kettős árazással szemben és az export illetékek ellen, és bünteti azokat az rendszereket, amelyek, amelyek így épülnek föl. A szabályokat lehet konkrétabbá tenni, azonban már most is a bizottság fölép ezen gyakorlatokkal szemben a TDI keretein belül. Végül pedig az egyik meg, megjegyzésem Zsák kollégámtól e ponton eltér a véleményünk. Úgy gondolom, hogy e, láttunk olyan helyzetet a módban, és talán a jövőben is lesznek ilyenek majd ismét, ahol lényegében EU-s e, e, termelőkről van szó, és mondjuk vannak kínai vagy koreai gyártók, akik 40, mondjuk 90%-ban ugyanazt csinálják. A szerelést, a hagyományos értelemben vett gyártást végzik. Ugye a származásra vonatkozó szabályok ezt mérik elméletileg. Ugye volt ilyen problémánk a, a modemekkel kapcsolatban néhány évvel ezelőtt, hiszen a modemben, vagy Kínában építették, szerették össze az EU-s termékeket, épp úgy, mint a kínai termékeket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ó, hát de hát Európában terveznek, vagy előbb Európában van a cég központja, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az eredet vonatkozó szabályok nem kellene, hogy így működjenek. Köszönöm. Elnök, azt hiszem, hogy méltányos lenne, hogyha a bizottság is megkapná most akkor a szót. And, uh, thanks. Köszönöm Marara professzor, köszönöm minden felszólalónak, hogy ilyen érdekes megjegyzéseket tettek. van néhány kérdés, amelyek az ügy gyökeréhez hatnak le. Miért most és mik a célok? Úgy gondolom, hogy szeretnék néhány képviselőnek reagálni, és az ön kérdésére is reagálni. Ahogy az olasz képviselő joggal mondta, öt évvel ezelőtt már megpróbálkoztunk Mandelson biztos úr alatt egyfajta kezdeményezéssel, és az olyan szintű ellenállásba futott, hogy föladtuk milyen pozícióval látunk szemben. Először is milyen opozícióval, milyen ellenkezésbe futottunk. Először is a tagállamok két csoportra szakadtak, az egyik csoport keményen kritizálta, a másik mondjuk az Egyesült Királyság például szerette volna, hogyha folyna tovább ez a munka, de világos megosztottság született a, bizot, az, a, a, a tanácsban ezzel kapcsolatban és ez a megosztottság ez tükröződött egy az iparákban, az iparban is. A gyártók egy része ellenezte ezt, az importőrök másik része támogatta. Mi ennek a következménye? Nos, de Gurt biztos úr eh, elkötelezte magát egy olyan modernizáció mellett, amely a most fennálló meglehetősen kifinomult egyensúlyt fenntartja, életben tartja. Ezért választottuk a modernizáció szót. Hogyha ehhez képest az erősítés szót használjuk, amit az ausztrál cikk is használt, strengthening, megerősítés, az egészen más dolog lenne. Ehhez képest mi a meglévő egyensúlyt szeretnénk éleben tartani. Ehhez egy nagyon óvatos kompromisszumot kell kötni az ipari érdekok és érdekek és az importőri érdekek között. Ezt próbálja megtenni a bizottság, és elmondhatom önöknek, hogy a jelenlegi helyzetben éppenséggel az történik, hogy olyan nyomásokkal állunk szemben, olyan politikai befolyásokkal harmadik országok részéről állunk szemben, amelyeket de Gox biztos nagyon nagy közvetettséggel próbált explicitíteni megfelelő eljárásokkal, oly módon, hogy a jogállamiság érvényesüljön. És hogyha ezt akarjuk, akkor két ügyhöz kell ragaszkodnunk, az egyrészt az átláthatósághoz, másrészt a kiszámíthatósághoz, és biztosítanunk kell azt, hogy nincs másodlagos hátsó szándék hanem egyszerűen van egy jogalkotási anyag, amit alkalmaznunk kell. Ezt nagyon konkrétan szeretném így megfogalmazni. De hogy akarjuk mindezt elérni, elnök úr? Nos, volt néhány technikai kérdés, ezek mindegyikére nem térhettek ki, azonban némelyik ezek közül fontos. Ami az átláthatóságot illeti, már megvitattuk, hogy az információ, a, a tájékoztatás nem gyöngíti ezt a rendszert. A megfelelő pillanatban kiadott információ az érintett feleknek kellő időt ad ahhoz, hogy alkalmazkodjanak, tudják, hogy mi fog történni majd. Ez nem gyöngíti a szabályozást. Lehet beszélni mondjuk a shipping klauzula időbeni tartomáról, hatájáról, ilyenekről lehet beszélni, de nem ez az igazi probléma. Örülök, hogy felvetődött a másik kérdés is, valós problémák kapcsán, ha olvassuk a mai újságokat, akkor a Telekom távközlési cégek kapcsolatban, akkor, akkor tudják, miről beszélnek. Ami a jogérvényesítés, a végrehajtást illeti, a Business Europe megfogalmazta, hogy a alacsonyabb vámtétlekre vonatkozó szabályt több kivétele kellene felszerelni. Azon kívül vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ó, hát túlságosan sok kivétel van már most is, ne a külföldi kormányokat célozzuk meg, hanem a külföldi cégeket. Ami az Európai Unió, pontosabban a, a szakszervezetek de olyan az Európai Unió érdekeit illeti, a felhatalmazáson alapuló jogalkotás kapcsán. Nos, van mód arra, hogy ezt javítsuk, de én nem hiszem, hogy hogy ez a fajta jogi probléma valójában bárkit késleltetne az irányelvek elfogadásában. Én örömmel hallom azt, hogy minden további felszólaló arról beszélt, hogy szeretnék hogyha volnának ilyen irányelvek, útmutatók, ami a szakszervezeteket illeti végül, nem kellene-e közös kezdeményezési vizsgálatokat indítani. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban, amikor egy cég e, irányítása úgy dönt, hogy vizsgálatot indít, ez valószínűleg nem lesz a szakszervezetek kárára. Nyilván az embernek az az elképzelése, hogy az igazgatóság a teljes céget képviseli, másrészt a bizottságnak szüksége van arra, hogy milyen tényleges károk következtek be, ez alapvetően a cégvezetés kezében van. Tehát ha a cég kezdeményezését csak a szakszervezet támogatja, akkor fölmerhet az a kérdés, hogy mennyi információt tartalmaz ez a megkeresés Amúgy biztos vagyok abban, hogy a biztos hajlandó átgondolni, hogy a közös panaszbenyújtás lehetősége biztosítható-e, de ez nem ideológiai kérdés, hanem technikai. Amit Keller asszony mondott, nos, van jó néhány olyan dolog, ami támogatásnak minősül, például a klímaváltozási céloknak megfelelő intézkedések megvalósítása, azonban nem ez áll a vto ban Nagyon világos, hogy a VTO mit mond, az egy olyan a támogatás, egy olyan pénzügyi juttatás, amely előnyt jelent, és amely konkrét. Ezt a, ez a de, definíció köti az Európai Uniót, és nem tudunk ettől eltérni. Ami a KKV-ket illeti, Morera úr, az önök oldalán vagyunk, van egy KKV-s segélyvonalunk már most is, ezt az ügyet meg lehet erősíteni, vannak kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni. Nyilvánvaló, hogy nem szeretnék olyan helyzetet kialakítani, ahol a, a KKV-k nem tudnak hozzáférni ezekhez az eszközökhöz. És ezzel rá is tértünk a források kérdésére, hogyha további forrásokat kérnek ATD intézkedések számára, akkor én fogom ezt legkevésbé kritizálni Eh, azonban olyan időkről beszélünk, amikor a bizottság eh, munkatársai, munkatársi állományának az 5%-os csökkentése fogok éppen eh, a közbeszédben. Elnök, köszönöm szépen, nagyon örülök, úgy gondolom, hogy nagyon jó és őszinte nyílt vita alakult ki ezen a munka foglalko- ezen a műhelyi foglalkozáson. Szeretném emlékeztetni önöket végül az alapvető kérdésekről. Először is a védelmi eszközök, a TDI-k nem eh, az Európai Unió eh, opcionális eszközei, hanem éppenséggel a szerződések alapján kötelező eh, eszközök, hiszen szabad és méltányos kereskedelmet kell biztosítanunk. Másrészt Úgy gondolom, hogy ezek a szabályok tulajdonképpen az EU kereskedelmi alkotmányának gerincét képezik. Másrészt nyilvánvaló, hogy a WTO kötelezettségeinket tiszteletben, kell tartanunk, az ellen nem hajózhatunk, hiszen az egy globális alkotmánya úgymond e, a világkereskedelmnek, amit az EU nem szeghet meg, és nem túl sok e, e, mozgásterünk van, ha egyáltalán van bármennyi, hogy szociális ügyeket és környezetemi ügyeket eh, támogassunk, kivéve, hogyha egy adott ország a saját környezetvédelmi eh, ügyeit eh, keményen hozzáköti a külkereskedelmhez. Tehát, hogyha a saját elvérését követelményeit direkt azért gyöngíti derogációkkal, hogy a saját export tevékenységét erősíteni tudja. Mi a különbség ebben az esetben e között és egy közvetlen támogatás vagy dömping ügy között? Ez egy jogos felvetés. Végül ezeknek az intézkedéseknek a, a hatékonysága, pontosabban eredményessége kulcsontosságú, és támogatni fogom a bizottságot abban, hogy további pénzügyi forrásokat igényeljenek, mind pénzügyi, mind műszaki, mind emberi erőforrások tekintetében nem szabad, hogy mondjuk az európai, az USA-hoz vagy Ausztráliához képest lemaradjunk. Nagyon sok olyan ország van, amely sokkal keményebben elkötelezett a méltánytalan versenyen szemben, mint amennyi energiát mi erre fordítunk. Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv, illetve a fölvétel hamarosan rendelkezésre fog állni a szakbizottságunk weboldalán. Köszönöm még egyszer, és boldog karácsonyt mindenkinek! The reason why I